akkor ezennel ezt elfogadottnak tekintjük. Most rátérek eh, a bejelenteni valókra. Két képviselőtársunk eh, elhagyja a parlamentet eh, február 12-től Diana Wallis asszony hagyja el az Európai Parlamentet. Szeretném neki megköszönni hosszú éveken át tartó konstruktív munkáját. De a kolléga február másodikától adja vissza a mandátumát az Európai Parlamentben. Ugyanez vonatkozik, amit elmondtam Dejanáról és de rossz a kollégára. Személyesen is szeretném megköszönni neki a munkáját. A négyes cikk harmadik bekezdése alapján az eljárási szabályzatban megállapítom azt, hogy ezek a képviselői helyek felszabadulnak, mégpedig a az előbb említett időpontoktól kezdve. Herr Wille Itele hat mir mitgeteilt, dass er zum Mitglied des... Ille Vitele úr közölte velem, hogy az Európai Számvevőszékhez nevezték ki, és március 1-től ebben az évben felszabadul Itele úr helye. Szeretném azt is elmondani, hogy a 25-én